Pergis úr. Most szavazatmagyarázatok következnek. Ribelini úr a szó először. Señor Ribelini, tiene la palabra. Ribelini úr, öné a szó. ¿Dónde está Ribelini?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 hogy Berlusconi úr kihágásait az igazságügyi szolgáltatás nyomon követi, és mm, igazságszolgáltatik. Akik most szavaztak, valószínűleg mindannyian látják, hogy mi történik a médiában, és nem csak Olaszországban, hanem Európa más országaiban is, független attól, hogy mi, milyen eredmény született ma a szavazás során. Köszönjük szépen. Vinkjevics Ute asszony kap szót. Elnök úr, én megszavaztam a szociáldemokraták állásfoglalás tervezetést, mert a szabadság szabadsága, a véleménynyilvánítás szabadsága, a vélemény különbség tiszteletben kell, hogy tartassék minden egyes tagállamban. Az információ szabadsága minden szabad demokráciának a sarokköve. A demokratikus jogokért való küzdelemben is tudjuk, hogy a vélemény nyilvánítás szabadsága adott kell legyen. Gondolok itt arra is, hogy a véleményünket anélkül kifejthessük, hogy ebbe bármilyen hatóság beleszólna, vagy korlátozna bennünket. Az Európai Parlamentnek ezért támogatnia kell a független médiát és a legnagyobb versenyt a nemzeti szinten. Ezért fontos, hogy hatékonyan működhessen a vélemény szabadság. Védenünk kell ezt a jogot, és azt gondolom, hogy az Európai Unió alapvető jogai és értékei szempontjából, a szabadság szempontjából is nagyon lényeges ez. Köszönjük szépen! Rinki Vircsete asszonynak Vágel úr következik. Bien. Tiene la palabra por un minuto el señor Belet. Belet úr kap szót egy percben. Monsieur Rivellini est arrivé. ¿El de la Rivellini? Bien, tiene la palabra por un minuto el señor Rivellini. Nincsenek itt a képviselők, úgyhogy Rivellini képviselő parancsoljon egy perc. Che al bruco appare come la fine del mondo, per il mondo intero appare come una fa... Hát úgy tűnik, mint hogyha a világ vége következett volna el. De a kínai bölcsességek továbbra is érvényesek, ha abból kell kiindulnunk, hogy Obama megérdemli a béke Nobel-díjat, akkor az a tény, hogyha belenyúlunk egy közszolgálati televízió működésébe, és Berlusconit elkezdjük utálni, elkezdünk utálkozni ellene, és a fotomontást, amely róla készült, vagy bizonyos demonstrációk alkalmával készültek, és ott mindenféle transzparensen üzenetek olvashatók, akkor ez a gyűlölet kultúrája lenne. Ez egy antidemokratikus támadás lenne, egyfajta jakobinusi felkelés a baloldalról, és ezekre a kihágásokra nyilván oda kell figyelni. Olaszországból egyfajta kis Itáliát szeretnének alkotni, és ezt az olasz nép nem fogja engedni. Nem szabad engedélyezni, hogy az európai hatalomgyakorlók lekicsinyítsék Olaszországot. Demokratikus győzelmet aratott Olaszország, és ehhez joggal ragaszkodik. Vannak olyanok, akik nem támogatják a kormányt,

presidente anche l'europa ha preso atto che l'opposizione italiana è affetta da un delirio allucinante. köszönöm szépen a dán ellenzék egyfajta delíriumban találtatik. Azt gondolom, hogy itt a valós problémákról kellene vitázni, ahol megoldásokat találunk hiszen senki nem kérdőjelezheti meg most az eredményt. 2004-ben ugyanitt tartottunk. Del Pietro volt annak idején az egyik főszereplő, és ő támogatta az elképzelést, hasonló akciókra került sor annak idején is. De a mozgalom aztán nem sorakozott föl mögötte. Az olasz választók végül is a kommunistákat kommunistákat szerették volna kiebrudalni ebből a tisztelt házból, és nincsenek is már itt köztünk. Vannak kiadók, vannak olyan politikusok, akik eh, megpróbálják eh, delegitimálni az olasz miniszterelnököt, de hát ez egyfajta eh, boszorkányüldözés. Egy bizonyos bal oldali csoportosulás ezt támogatja, és ennek következményei lesznek. Köszönjük szépen! szépen! Hogy hogyan lehet a médiapluralizmust tönkretenni, és hogyan lehet nem kiegyensúlyozott információval etetni a társadalmat, hát ennek számos módozata létezik. Az egyik módja az ingatlanok, a, a tulajdonlása, a monopóliumok birtoklása. Ezzel természetesen mindenkit egy hajóba lehet ülke, ültetni, és el lehet hallgattatni a másik oldalt, a többi véleményt. Nagyon sokat hallottunk már erről ebben a házban, számos tényről számoltak be, és ez is azt mutatja, hogy mindaddig, amíg az egyik oldalon ugye demokratikusak akarunk maradni, szabályokra van szükség annak érdekében, hogy a diverzitást, a média pluralizmust óvni tudjuk. Az ALDA és a zöldek állásfoglalását támogattam, amelyek ebbe az irányba mutató módosítókat fogalmaztak meg. Cassini képviselő. Köszönöm szépen. Először is szeretném kérni, hogy az első és a második szavazásomnál javítsák ki ugyanis tartózkodni szerettem volna. Túl korán nyomtam meg a gombot. Tehát tartózkodni kívántam. De a következő magyarázatot fűzném még hozzá. Ez a kezdeményezés, amely ezt a vitát hagyta eszkalálódni, odáig, hogy az államfőt is néven nevezték, azt gondolom, hogy bűn. A kormányfő elleni kirohanás, és a különböző újságokkal szembeni kirohanások igenis a jogállamiság határain belül történtek, ezért nem tudtuk elfogadni a GUE állásfoglalását, de azokat az állásfoglalásokat támogattuk, amelyek Olaszország méltóságát kívánják megőrizni. Nem csak Európában, hanem Olaszországon belül is fontos az egyensúly megtartása, Úgyhogy itt nem csak a, az olasz kormányfőt kell megvédeni. Az Udici párt, amely kétségbe vonja mindazt, amit elhangzott, ugyanezt a véleményt képviseli. Köszönjük, Financa képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a vita is azt mutatja, hogy a baloldal mennyire a szélső oldalra sodrodik Olaszországban. Nem csak olasz ellenes manőver ez, hanem egy politikai elitnek is célja lehet ez. Ugyanígy a bíróké, a bíráké és a, az újságíróké is, ők a saját maguk is játékait játszák. Az olaszok aggódnak tekintettel arra, hogy egyre kevésbé biztos a médiaszabadság. Azok azonban, akik ismerik Olaszországot, tudják jól, hogy vannak olyan tévécsatornák és olyan médiumok, újságok, amelyek szabadok ahol a kiadói magatartás is szabad, és akár a kormányfővel is szembefordulnak. Van azonban egy olyan újságírói szövetség, amely nem ismeri el ezt, és emiatt fordultak a kormányfő ellen. És sokan a közszolgálati televízió mögé bújva teszik ezt. Ha az olaszok valóban ö, aggályokat fogalmaztak meg, akkor ez tartalmát tekintve inkább az illegális bevándorlásra vonatkozik, a magas munkanélküliségre és a válságra nem a média szabadságáról van szó, ez csak a baloldal látja így, hogy ez veszélyeztetett. Eckhart asszony. I will cite John Stuart Mill and then I will continue in Swedish. If all mankind... Fédül folytatom, majd. Azt gondolom, az egész emberiség egy véleményen lenne, akkor sem lenne jogos elhallgattatni, ha hatalma lett volna az emberiségnél ezt tenni. Olaszország és a demokrácia forog kockán, és meg kell nézni, mi a helyzet az alapjogokkal. Európában ezt mindenütt be kell tartani, ez a lényeg, ez a magva az Európai Uniónak, és hogy a néppárt ezt tagadja, és Berlusconi támogatja, az rendkívül sajnálatos a médiának működniük kell, anélkül, hogy az állam beavatkozna. Élő vitára van szükség Európában, és ezért fontos, hogy nyitott legyen a média mindenütt, és hogy ezt hogy lehet elérni, ez nem európai kérdés, de a sajtószabadságot biztosítani kell az Európai Unióban, ezért sajnálom, hogy ez a szavazási eredmény született ma a média szabadságról az országban. Köszönöm. Köszönöm, Ekasszony, és most egy percig Fantallen kollega. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagyon nagy benyomást tett rám mindez Olaszország, a szabadságjogokat és a véleményszabadságot illetően bajba került, de nekik maguk kell tenni valamit, megteszik például a mentelmi jog felszabadítása. Van Olaszországban kritikus sajtó teret is kap, ezért szeretném felszólítani az olaszokat, hogy maguk maradjanak éberek, de nincs arra szükség, hogy itt a brüsszeli bürokrácia beavatkozzon. Nem szeretnénk több Európát, hanem olyan Európát akarunk, amely először a központi feladatait látja el, és így tudja megszerezni a választók bizalmát. Köszönöm, Fandalán kollega, Takula úr. Elnök úr, először is annyit szeretnék mondani, hogy az információs szabadság fontos. Én mellette szavaztam. A szabadság azonban felelősséget is jelent. Egy Európa kritikus, de nyílt információszabadságra van szükségünk, és ennek így kell lenni a jövőben. Európa történelme megmutatta, hogy elengedhetetlenül fontos, hogy mindez érvényesüljön. Tudjuk, hogy ennek hiánya mit eredményezett. De hát nem csak az egyes tagállamokat kell szemlélnünk. Éppen ezért messzebbre kell pillantanunk. Ragaszkodnunk kell egy elvhez, teljesen függetlenül attól, hogy jobb oldalon vagy bal oldalon állunk. Mindenkinek ugyanazok szerint, a játékszabályok szerint kell működnie, és a szabadság, az információ szabadságot meg kell őrizni, ez az egyik alapvető szabadságjog, és ezt a jövőben is őrizni kell, és egyforma mércével kell mindenkit mérni. Köszönöm, Takola úr. Krisz Davis az Európai Unió a szabadság, a demokrácia elvét vallja, és most a Lisszaboni szerzés előtt állunk. De néha vakok vagyunk, és nem vesszük észre, hogy mi történik az egyik vagy másik tagállamban. Nem mutatunk rájuk újjal azokra, akik megsértik azokat az elveket, amelyeken alapul az Európai Unió. De ma lett volna esélyünk, hogy állást foglaljunk, és azt mondjuk, hogy igenis figyeljük, a, hogy a sajtót ellenőrzés alatt tartja az olasz miniszterelnök, és egy-egy visszaélés. Más tagállamokban is vannak problémák, de Olaszországban a legrosszabb a helyzet. Az Egyesült Királyságban azt mondjuk, hogy vesztettünk, de egy szavazattal, és azt szeretnénk mondani, hogy a szociális politikát nem akarjuk átvenni az Európai Unióból, és nem szeretnénk, hogy az alapvető szabadságjogok ellen szóljanak. Köszönöm, Davis úr. Most pedig Kleisz úr egy percre. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon örülök, hogy ez a állásfoglalási indítvány nem került elfogadásra. Nem szabad visszaélni ezzel a parlamenttel egy politikai heckampány céljára. Ugyanúgy elfogadhatlan, hogy a parlament itt úgy tesz, mintha valami európai nagy Big Brother lenne, egy nagy inkvizítor, akit közvetlenül beavatkozik mindenhol. És az egyetlen, ez egy kérdés, amely csak is és kizárólag a tagállamokra vonatkozik. És ez a a tájékoztatási szabadság fenyegetettség, ez valami agyrém. És az emberek most hirtelen olyan törvényeket emlegetnek, amelyek a másként gondolkodók likvidálását célozzák. Hát ez elfogadhatatlan. Ha Belgium csak fere, akkor a sajtószabadság lenne, mint Olaszországban, az már nagy lépés lenne előre. Köszönöm. Hánan kollega egy percre. Köszönöm, Köszönöm elnök úr. Hogyha a sajtónak nincs szavahihetősége itt, akkor az egész napi rendet fel kellene forgatni, hiszen ez az egyik legfontosabb dolog az egyik tagállamunkban. Én nem szeretem különösebben berlusconi és nagyon örülök, hogy a brit konzervatívok nincsenek már a néppártban. De nem lehetek egyetlen azok közül, akik felszólalnak az ellen, amit hallottunk. Például Berlusconi úr az immunitás témájában. Azt mondják, hogy a médiákat uralja és nem is említik azt, hogy micsoda pénzeket költ ez a parlament arra, hogy saját magát reklámozza. Elnök úr, a mai nap egyáltalán nem fényes senki számára, az olaszoknak sem, nekünk sem, mert feltételezhetően mi is részt vettünk ebben. Egy nemzeti demokratikus mechanizmusba avatkoztunk be Olaszországban, és remélhetőleg a Lisszaboni szerződésről majd szavazás lesz. Köszönöm. Köszönöm, Henen úr. Kamal úr. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, itt mindannyiunkat aggaszt a média pluralizmusa. Mindannyian szeretnénk, ha nagyobb lenne az egész EU-ban. Engem aggaszt nagyon sok tagállamban a média pluralizmusa. Aggaszt a média pluralizmusa az EU-n kívüli országokban. De gyakorta föl se vetjük a kérdéseket, például Kubában, Észak-Koreában, ott csendben maradunk ebben a témában. Van azonban itt egy nagyon fontos elv. A Rolling Stones egyszer azt mondta, hogy az ember nem kapja mindig meg azt, amit akar. Hát ez így van, de az ember demokratikus eljárásokon ö, ö, alapulva lép tovább a saját hazájában. Nem az Európai Parlamenthez fordul, ö, és demokratikus ö, döntéseket ö, próbál meg ö, megfordítani. Ezért vagyok büszke arra, hogy az európai konzervatívok leszavazták ezt az állásfoglalást. Köszönöm szépen. Köszönjük, Kamal úr. Szilvesztris úr következik egy percben. Elnök úr, én úgy gondolom, hogy a ház demokratikus szavazata egyértelműen azt mutatta, amit gondolunk. Van médiaszabadság Olaszországban. Nagyon sokféle újság van, de egyszerűen ezt a parlamentet megpróbálják egy hónapra elvonni más tevékenységtől, és azzal érvelnek, hogy nincs sajtószabadság Olaszországban. Nem lehet azt mondani, hogy az akviráiakat segítették. Nem lehet azt mondani, hogy Olaszországban az új kormány minden szemetet eltakarított Nápoly utcáiról. Ezt nem lehet mondani. Olaszország olyan ország, ahol a válság ellenére kevesebb munkahely szűnt meg, mint máshol. Olaszországban még mindig vannak bankok, amelyek megvédték a takarékoskodókat senkinek nincs joga azt mondani, hogy nincs Olaszországban információs szabadság. Vannak olyanok, akik már túl későn akarnak bármit is orvosolni. A demokrácia még egyszer bebizonyította, hogy igenis van szabad információáramlás Olaszországban. Köszönöm szépen! Elnök, köszönöm. Most pedig Kelly úr következik egy percben. Köszönöm, elnök úr. El kell mondanom, hogy nagyon örülök az állásfoglalás eredményének a mai napon, mert Olaszország tagállama az Európai Uniónak, és egy állásfoglalásba bevonni. Ugyanakkor remélem, hogy a jövőben lesz alkalmunk az információ szabadságáról, a sajtószabadságról, az egyes újságírók szabadságáról vitázni, hogy elmondhassák véleményüket, és biztosíthassák azt, hogy mindez az Európai Unióban így történik. És nem csak egy adott országról kellene vitáznunk. A mai eredmény jó volt az Európai Unió számára, illetve a demokrácia számára. Elnök, köszönöm szépen, Kelly úr. Most pedig utolsó hozzászólóként Patricello úr következik egy percben. Ahogy rendszerint az Európai Parlamentben történik, ma szavazásra került sor, nem pedig az olasz parlamentben olyan témákról, amelyek csak egy országra kellene, hogy vonatkozzanak. Még egyszer, a támadásokat követően az, az olasz kormányt, illetően azok, akik az ellenzékbe kerültek, nem a konspiráció miatt, hanem azért, mert úgy szavaztak, ahogy úgy érzik, hogy áldozatok, és megpróbálják torzítani az olasz valóságot, és természetesen ez vonatkozik a kormányra is, és a miniszterelnökre, Silvio Berlusconira megpróbálnak áll hamis reklámkampányt folytatni a kormány programjának utánzásával, és rendszeresen tönkre akarják tenni a rólunk kialakult képet. Olyan kérdésekre kellene pedig csak koncentrálnia az Európai Parlamentnek, amelyek általános jellegűek, eh, ahelyett, hogy Olaszországra koncentrálnak, főleg egy olyan pártból szár, pártól származó torz információ alapján, amely az olaszokat támadta rendszeresen, főleg elnökükét. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Petricello úr. Hölgyeim és uraim, most lezárom ezt a témát. Felfüggesztem délután három óráig az ülést. Köszönöm szépen.